európai hivatalos nyelven feliratozzák ezeket. Elnök, köszönöm ezt a kiegészítő információt. Most pedig szeretném elmondani a bejelentéseket. Fernando Mauro Barandiera és Pablo Iglesias lemondtak az eljárási szabályzatnak megfelelően október 28-ától megüresedett a mandátumok, illetve november 5-től, és erről fogjuk tájékoztatni a tagállami hatóságokat. Um, monsieur...